bankunk. Hogyan, mit, véde, mit gondolnak a Deutsche Bank és a Commerzbank fúziójáról, és milyen hatása lesz ennek a pénzügyi stabilitásra? Köszönöm szépen, Gill képviselő. Most az ECR nevében Bent Luke kapszót parancsoljon. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, jelentős problémánk van az eurózónában, hiszen rengeteg nem teljesítő hitel van. 600 milliárd euró, ha nem több, hiszen elég sokat eldugnak mindenféle halasztási ügyekkel. Igazából nem találtunk még megoldást. Eléggé sokat harcolunk az, azért az intézkedésért, hogy megoldjuk ezeket a nem teljesítő hiteleket. Igazából az euróválságban az állami eladósodással elért nem teljesítő kitettségeket igazából nem tudjuk összességében megoldani, hiszen a nem teljesítő hitelekre akkor vonatkozik majd az intézkedés, hogyha ezt elfogadjuk. És a nem teljesítő hitelek 2019 után most azonnal érintettek lesznek? Tehát akkor még mindig van egy három éves határidő amíg az első amortizációs lehetőségek megjelennek. 2022-ben kezdődnek el a nem teljesítő hitelek eh, igazából valahogy mozogni, és eh, óriási nem teljesítő hitel hegyek vannak Európában, ezek pedig veszélyeztetik az eurozónát, és ezek nem vonatkozik a javasolt intézkedés. Ez pedig jellemző a politikusokra, hogy itt saját maguknak tetszelegnek, hogy megoldják a problémát, de nem oldják meg a problémát, és a parlament ezzel most csődöt mondott. Köszönöm szépen. Luke képviselő a következő felszóló az ALDE nevében Ramon Tremosa és Balcells képviselő kettő percre parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Dombrovskis biztos úr, örülünk, hogy itt láthatjuk, kedves kollégák. Nem igazán könnyű most ismét ezzel foglalkozni, de a két társ előadó pedig nagyon keményen fogalmazott. De szerintem mégiscsak sikerült elérnünk valamit, és azok érdekében, akik szenvednek a nem teljesítő kitettségek miatt. Ezek a rothat hitelek mindig bírnak egy emberi arculattal is, hiszen azért gyűltek össze, mert az európai jogot nem alkalmazták megfelelő módon a tagállamokban. Hiszen nagyon fontos tudnunk, hogy a tagállamok nem ültettek át eléggé sok európai irányelvet, a fogyasztóvédelmi irányelvet, vagy a hitelekre vonatkozó jogszabályokról ne is beszéljek. Tehát amennyiben a jogi aktusokat nem alkalmazzák jobban, nem ültetik át jobban a tagállamok, akkor egy újabb rothat hitel hullám fog minket ellepni az elkövetkezendő években. Még több, hogyha egy gazdasági vagy pénzügyi válság közeleg. Az egyetlen, amit tehetünk hatékonyan, az a megelőzés, és hogy az európai értékekre hagyatkozzunk. Hölgyeim és uraim, a parlamentnek nem szabad megengednie azt, hogy az egyik jogi aktust elfogadják, a másikat meg nem. Világos iránymutatás nélkül ez nem működik, és ösztönzőket is kell adni, hogy valahogy ezeket a nem teljesítő hiteleket eh, megoldjuk. Tehát a parlamentnek meg üzenetet kell megfogalmaznia. Hogyha megszavazzuk most ezt, akkor elérjük a célunkat. Köszönöm szépen, képviselő úr, a zöldek nevében Ernest Urtason képviselő kapszót kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, a frakciónk eh, szintén úgy véli, hogy csökkenteni kell a nem teljesítő kitettségek, nem teljesítő kredit, hiteleket, és el kell kerülni ezzel a pénzügyi instabilitást. Tehát a céllal egyetértünk, de úgy gondoljuk, hogy két kritériumnak azonban előfeltételei vannak. Először is a, a a hitelezés, hitelnyújtásnál sokkal nagyobb figyelemmel kell eljárni, és azok a fogyasztók, akik nem tudnak a saját, nem tudják saját hiteleiket kiszolgálni, azokat nem szabad magas szociális költségekkel sújtatni, sújtani, úgy, ahogy az korábban Spanyolországban is volt. Ez tehát a cél. Minden esetre nem értünk egyet azzal, ami a jelenlegi rendeletben van, nem fogjuk a következő okok miatt elfogadni. Egyrészt a jövőbeni hitelek rendkívül messze nyúl, múltó formában messze nyúlnak, rendkívül hosszúak, a 100%-os 9 százalékos fedezetnél 9 évről beszélnek, mi a 7 évről beszélünk, aztán pedig úgy gondolják, hogy három évvel a hatályba lépést követően kell, hogy erre sor kerüljön, mi pedig úgy gondoljuk, hogy az eddigi hitelekre kell, hogy vonatkozzon mindez. Minden nem teljesítő hitel, amely március 1-től már érvényben van. Úgy gondoljuk tehát, hogy ez abszolút nem ad arra okot, hogy elégedettek legyünk az, e- az eredménnyel, és úgy gondoljuk, hogy a fogyasztó védelem elmarad. Azt is látjuk, hogy egy nagy fe, feltételt megfel, elfelejtettek. Köszönöm Urtason kolléga, a GUE nevében McCarthy képviselő kapszót. Parancsoljon a bizottság csomagjára vonatkozó érvek nem teljesítik az elvárásokat. Igazából nem tudom, hogy a több milliárd eurós nem teljesítő kitettségek hogyan jöttek létre. Például itt vannak az árnyékbankok is. A bankok kölcsönadhatnak a kisebb vállalkozásoknak, azonban igazából nem a hitel mennyiség az oka ennek, hanem a hiányzó fogyasztóvédelem. Ez a csomag csak bátorítja a bankokat, hogy áthárítsák a kitettségek nem teljesítését a fogyasztókra. Írországban pont ez történik. Rázódítják az emberekre a hiteleket, jelzálok hiteleket, az emberek majd nem fogják tudni ezeket visszafizetni, és ismét hajléktalanság lesz az eredménye. Annak a példáját látjuk, hogy igazából mit nem szabad tenni. Az az igazság, hogy ez a csomag a bankokat olyan helyzetbe juttatja, hogy ismét óriási profitokat halmozhatnak fel, és az embereket, az európai polgárokat megint elfelejtik. Nem tudjuk támogatni ezt a csomagot, hiszen nem fogja megoldani a nem teljesítő hitelek problémáját. Igazából az árnyékba viszi majd a problémát. Kevésbé lesznek láthatók a kesejük. Köszönöm. Köszönöm szépen az EFDD nevében Márkó Válli képviselő kap Köszönöm, elnök asszony. Én személy szerint, akár csak a frakcióm, rendkívüli módon aggódunk emiatt, a csomag miatt, a kitettségek vonatkozásában, mert látjuk, hogy ennek mi a, milyen hatása van az ingatlanokra, a fogyasztókra, az európai állampolgárokra ennek utána kell nézni, mert hogyha rövid időn belül ilyen nem teljesítő kitettséget akarunk e, eladni, és erre akarunk ösztönözni, spekulációkra vezethet a bankoknál, és erre oda kellene figyelnie talán az Európai Központi Banknak is, főleg nekik kellene rátenni kezüket ezekre a nem teljesítő kitettségekre. Mert sajnos a garanciák, amik az állampolgárok számára lennének fontosak, inkább a spekulációt végzők kezébe kerülnek. Nos, amikor majd felülvizsgáljuk ezeket a kockázatokat, nagyon remélem, hogy a betétesek garanciáit is felülvizsgáljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Valli képviselő úr. Az ENF nevében Auken Zeistra képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bankok tőkepiaci uniójához segíti közelebb az uniót. A holland VRR irányítási tanács jelentést küldött, és azt mondta, hogy a kockázat ilyen jellegű elosztása a vállalatok, kisvállalatok közében instabilitást okoz. A rendszeres hitelfelépítést rombolja, és a pénzügyi intézményeket uniformizálja. Nem szeretnénk ezt a tőkepiacon. A VRR Hollandia számára elfogadható vélemény eh, nyilvánító szerv, és ezért úgy gondoljuk, elnök asszony, hogy egyetlen egy kérdés marad csak, hogy miért akarják mégis az előadók ezt a megoldást. Köszönöm szépen. Zajstra képviselő a függetlenek nevében Lambros Funtulis képviselő kap egy percre szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy most, hogy a nagy pénzügyi és banki kérdésekről tárgyalunk, látjuk, hogy mennyire aggaszt minket a bankoknak az egészsége, a pénzügyi helyzete, mint a hétköznapi emberek anyagi helyzete. A hiteleket megfelelő fedezetek nélkül biztosították a bankok, és nem engedhető ez tovább meg. És sőt, azt sem engedhetjük meg, hogy a válság miatt ők mossák kezüket. Az állampolgárok számára óriási nehézséget jelent a, az élet a kölcsönök miatt, különösen a munkanélküliek számára. Nekik kell segítenünk, nem a bankok. Van valamilyen probléma a tolmácsolás fülbejutásával? Nincs német? Nem megy át a német? Megoldottuk a problémát. Akkor kérem folytassa. So, colleague, you can continue. Akkor folytatjuk. Yeah, okay. Right. Okay. Um, seuraava puhuja. A következő felszólaló Kostas Mavridis képviselő kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nem teljesítő hitelek európai problémát jelentenek, és a szöveg első lépésként megpróbál előre jutni. A cél az az, hogy hatékony módon megtalálja ezeknek a nem teljesítő hiteleknek a kezelési módját, anélkül, hogy a hitelfelvevők vagy a gazdaság számára károt, kárt okozna. Eddig rendben van, de három dologról azért szólni kell. Egyrészt védeni kell a hitel felvevőknek, A bankok tulajdonképpen az erősek ebben a rendszerben, és a hitel felvevője a gyenge szem, úgy, ahogy az a különböző irányelvekben is, Európai Uniós irányelvekben is szerepel. Ez azt jelenti, hogy itt közbe kell avatkozni természetesen az Európai Bizottságnak. Elsősorban meg kell vizsgálni, hogy az irányelvet mikor ültették át, hol nem ültették át. Nézzük Ciprus esetét, ahol a vonatkozó európai irányelvet nem hatékonyan ültetik át, de ez más tagállamokban is így van. Tehát a végrehajtás nem egységes. A második dolog a kockázatelosztás. elosztás szeretném megismételni, amit a kollega az előbb mondott, az ontológiai, a, a különböző országok egyéni érdekei az Európai Bankuniót megalakítását akadályozzák, pedig nagyon fontos lenne. Ez lenne a betéti biztonságnak az alapja. Egy ilyen betét biztosítási rendszer nélkül nem beszélhetünk tisztességes versenyről a különböző tagállamok közti tagállamok bankjainak versenyében. A harmadik dolog, Ciprusról készült egy jelentés, egy szakbizottsági jelentés, akkor, amikor az egyik bankszövetkezet összeomlott Cipruson, és pontosan ez volt a gond a nem teljesítő hitelek. A vizsgálat következménye az volt, hogy az európai intézmények voltak a felelősek, hisz mert a mert a kormány az alapelveket nem tartotta be. Köszönöm szépen. Mavrides kollega, a következő hozzászóló Özog úr. Megadom a szót. Pani przewodnicząca, panie panowie. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! Az Európai Unió pénzintézetei jelentősen előreléptek, ami a portfóliójuk minőségét illeti, illetve a PNP volument illetően. Hogy a jövőben elkerüljük ezt a felhalmozódást, kiegészítő intézkedésekre van szükség. Lengyelország ezért elégedett ezzel a jogalkotói javaslattal. Azonban felszeretném hívni a figyelmüket két kérdésre. Először is. Ez az egyetemes megközelítés, amelyet ma bevezettünk, nem veszi figyelembe azokat a sajátosságokat, amelyek a tagállamok helyzetét jellemzi az igazságszolgáltatás és egyéb területeken. Egy impact, egy hatástanulmányt kell bevezetni, hogy felmérjük, hogy ez hogyan befolyásolja a vállalatok, a családok helyzetét, illetve a tagállami gazdaságok eredményeit. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Zsuk képviselőnek Dimitrios Papadimulis képviselő kap szót. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Igen, természetes. Csökkentenünk kell a nem teljesítő kitettségek mennyiségét, hiszen 600 milliárd eurónyit tesz ez ki, ez óriási összeg. De Ugyanakkor megfelelő fogyasztóvédelmet is kell a spekulátorokkal szemben biztosítani. Nem hiszem, hogy a bizottsági javaslatban ez benne van, és a néppárti és a szocialista kompromisszumos javaslatban sem áll ez. Ha segíteni akarunk a bankrendszernek, akkor meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a nem szabályozott banki ágazat és a sötét banki ágazat megfelelő felszámoltathatósággal, átláthatósággal rendelkezzen. Természetesen ők kimaradtak ebből a javaslatból, ezt pedig nem tudjuk támogatni. Ezen kívül, hogyha azt a szalámi taktikát használjuk, mert ott volt az EDIS tervezett hat évvel ezelőtt, és semmi nem történt. A kockázatvállalás, a közös kockázatvállalás semmiféle erőrelépése nem vezetett. A bizottság javaslatokat készített, az Európai Központi Bank támogatja, és az Európai Parlament egy része is. Úgyhogy a szalámizás nem fog megoldást hozni. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden másra is koncentrálunk, nem szabad a, kihagyni semmit. Köszönöm szépen. Most Szakarias Zárianopoulos képviselő kap szót egy percre. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφού χάρισε 20 εκατομμύρια προχθέ στου φαρμακοβιομήχανου. Köszönöm szépen. A ágazat több millió támogatást kapott országokban, a kormány pedig nem adóztatta meg ezt követően a, vállal, a vállalatot, aminek az lett az eredménye, hogy továbbították a, a, a vállalat csődjének a tervét. Több száz család hitelét nem tudta figyelni. Egyszerűen arról volt szó, hogy a bankot, a banki alkalmazókat mentsék meg. Elképzelhetetlen lehetetlenség hogy teljesítsék a feltételeket, amelyek folyamatosan erősödnek, és így a, a kényszerárverések egyre gyakoribbak. Nem változtatnak ezen, annak ellenére, hogy több ezer kényszer árverezésre került már sor, pusztán azért, hogy a tőkének kedvezenek. Nincs progresszív front már a, emögött a rendkívül reakciós politika mögött. E, korábban mindig a bankok megmentéséről, nem pedig a fogyasztók megvédéséről volt szó. A családok, a munkavállalók pedig az európai választásokra vonatkozóan kritikát fognak gyakorolni. Köszönöm szépen. Dorok Radian Frunzulika képviselő kap Nagyon szépen köszönöm. És Egy átfogó stratégia létrehozása a nem teljesítő hitelek tekintetében alapvető célkitűzés, és a pénzügyi rendszert ellenállóbbá tenni hivatott. És főleg a bankok és a tagállamok viszonyára vonatkozik. Ez azonban európai dimenziója is van. Hiszen megakadályozhatunk a jövőbeli nem teljesítő hitelek felhalmozását. Amennyiben a nem bankrendszerben, nem banki jellegű szektorban is alkalmazunk prudenciális intézkedéseket. Az Európai Monetáris Unióban az első sokkokat sikerült visszaverni. Azonban a javaslat nagyon fontos, hiszen biztosítja a minimális veszteségfedezetet, úgy, hogy a jelenlegi tőke megfelelési követelményeket javítja. Köszönöm. Kiitokset, kollega. Köszönöm szépen, Frunzulika kollega. Ralf Paket kolléga egy percre. 740. Köszönöm szépen. 714 milliárd euró. Hatalmas összeg, amit visszafizetési problémákkal küzdködnek, tíz évvel a pénzügyi válságot követően még mindig az európai bankok mérlegében benne van, és ennek megvan a maga következménye. Olaszországban a hitelek óriási problémát jelentettek, és ezért januárban az olasz kormánynak az Európai Bankot kellett segítségre hívnia. A sokkal szigorúbb szabályokra van szükség. A világ, ebben a világban mindig új alapokat, transferekről, aerozóna költségvetésről, európai vetéti garancia alapról beszélünk, meg ilyesmiről. Pedig először mindenkinek a saját ajtaja előtt kell söpörnie, és a saját dolgait elintéznie, és éppen ezért az Európai Uniónak is ezt kell megtennie pénzügyekben. Köszönöm szépen, paketképviselő. Liberacki képviselő. Alelnök úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dombrovskis Pistos úr, tényleg az a helyzet, hogy egy olyan problémáról van szó, amely a bankok számára és a hitelfelvevőknek is nagyon nagy problémákkal járhat de igazából nem vagyok meggyőződve, hogy megfelelő módszert választhatunk, hiszen nem olyan egyszerű ez a dolog. Nem arról van szó, hogy az illetékességeket most újra elosszuk, hogy a bank és az úgynevezett nem teljesítő kitettség és a hitelfelvevő. Tehát igazából nem egy homogén tömegről van szó, hanem nagyon nagy különbségek is vannak. És természetesen a beruházási hitelekre vagy fogyasztási hitelekre is kellene, hogy vonatkozzon az előírás. Szükséges az, hogy a nem teljesítő hitelek számát csökkentsük, hogy a pénzügyi piacokon több legyen a stabilitás. De itt néhány alapvető dolgot is figyelembe kell venni. Meg kell eh, néznünk, hogy milyen hitelkockázatok vannak, és a hitelkockázatokkal is foglalkozni kell. A bankoknak természetesen védelmet kell biztosítani. Köszönöm szépen, Liberacki kolléga. Notis Marias képviselő. Köszönöm. A pénzügyi válság miatt Görögországban nagyon sokan szegénységbe kerültek rengeteg memorandumot kaptunk, és a külföldi bankokat, a külföldi hitelezőket megmentették. Azonban a trojka, az Európai Központi Bank vezetése, Drágyúr vezetése alatt még mindig megpróbálta a nem teljesítő hiteleket megtartani. A Syriza meg elfogadta ezeket a hiteleket. A Syriza kormány megszüntette az első lakáshoz való jogosultságot. A hitelfelvevők számára létrehoztak egy alapot, és ez az alap felvásárolta a nem teljesítő hiteleket. Illetve ez volt a javaslatunk, hogy legyen ez. Az borzalmas, hogy az első lakásokat a kormányzat pedig elárveresztette legyen ez egy figyelmeztetés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marias képviselő. Most itt van a KCDI, a spontán felszólalások, és ketten szeretnének felszólalni. Először is Bogdan Zdrojewski képviselő kap szót egy percre. 600 Köszönöm a szót. 700 milliárd euró ö, nem ö, teljesítő kitettség ö, óriási probléma. De ez a probléma nem annyira fájdalmas ma már, hiszen ma ö, ébredőfélben van a gazdasági felendülés. Ez sokkal rosszabb lenne stagnációs időszakban. Azt gondolom, nem igazán jól definiáltuk a problémát. Nem mutattunk rá a probléma forrására. A rendszerből fakad? A bankok hibája? Egyesek konkrét fellépésének köszönhető? Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Én például a terrorizmussal foglalkozó szakbizottságban a bitcoinnal foglalkoztam, a bankok tevékenységével. Azt gondolom, mandátumunk végéig olyan rendelkezéseket kellene hoznunk, amelyek kötelező jellegűek. Jó, hogy megszetett ez a jelentés, de szerintem a probléma forrására kellene koncentrálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végezetül pedig Jorgos Epitideos képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony a bankok a nemzetgazdaság fontos részét képzik. Éppen ezért logikus, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a bankok megmaradjanak, hogy hitelezni tudjanak, hogy foglalkoztatási lehetőségeket biztosítanak a polgároknak. Azonban ezt az objektív célt nem szabad úgy értelmezni, hogy bármilyen áron meg kelljen menteni a bankokat a hitelfelvevőkre is gondolnunk kell akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, hogy nem tudják visszafizetni a hitelüket. Ez a probléma pedig az egész Európai Unióban megvan. Görögországban tragikus mértéket öltött ez, hiszen több millió görög szegénységbe került. Nem tudtak visszafizetni a hiteleiket, és eh, nem teljesítő kitettségekké váltak ezek a hitelek nagyon sokan otthonukat is elvesztették emiatt. Egy 40 éves férfi megölte magát múlt héten, mert a bank elárverezte a házát. Gondoljunk ezekre az emberekre, az embereket kell védenünk, az első lakásukat kell védenünk, és minden lehetőséget meg kell adni nekik, hogy visszafizessék a hitelüket. Köszönöm szépen, Epitedeios képviselő, akkor most pedig eh, Szeretném átadni Valdis Dombrovskis biztosnak a szót. Uh, Elnök asszony, tisztelt képviselők, előadók, társelőadók! Először is gratulálni szeretnék a munkához, az elkötelezettséghez, az árnyék előadóknak is, a dokument, amelyet a dokumentum kidolgozásánál tanúsítottak. Azzal szeretném elmondani, hogy egységesek vagyunk abban, hogy lépni kell a bankágazat erősítésével kapcsolatban stabilabbá kell tenni, hogy a jövőbeni sokkokat, akárhonnan is jöjjenek, ki tudják védeni, ne okozzanak a jövőben kárt a gazdaságnak. Így tudjuk csak a gazdasági és monetáris uniót is a jövőben erősíteni. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Dombrovskis biztos úr. Akkor az előadók is szót kapnak még. Először is Delange asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dologra szeretnék kitérni, több kollega is megjegyezte az európai betétvédelmet egy lépésre menjünk hátrébb, és emlékezzünk arra, hogy a válság idején nagyon sok európai adófizető kérte, ahogy a bankok megmentésénél garanciaként, eh, garánsként álljanak a tagállamok. A válság idején azt mondtuk, hogy ezt többet nem fogjuk megtenni, úgyhogy ha legközelebb meg kell védeni egy bankot, akkor ne az adófizető és az adókból tegyék, hanem a részvényesek legyenek azok, akik a számlát eh, állják. A gyakorlat azonban most az, hogyha bank megmentésére vonatkozó határozatról van szó, akkor az mégiscsak az állam az, aki az adófizetők, akik garánsként ott kelljenek álljanak. Olyan nagy különbség van a tagállamok között a, a bankok megmentésére használt állami pénzek felhasználásával kapcsolatban, hogy nem lehet azt mondani, hogy egyik napról a másikra most Európában egységes bankmentési rendszert tudunk bevezetni. Persze azt sem mondhatjuk, hogy nem teszünk semmit. A, a betétes garancia kötelezettségeket is lehet, likviditási előírásokat, tehát ez azt jelenti, hogy sok mindent tudunk, sok ponton tudunk kezdeni, de vannak olyan tagállamok, amelyek rögtön az európai nagy közös megoldásra akarnak áttérni. Olaszországban például most az ottani új szabályokat, a nem teljesítő hitelekre vonatkozó új jogszabályokat veszik példának, és más országokban ezt akarják alkalmazni a kockázatcsökkentésre. Pedig más elsőt nem biztos, hogy egyszerre lehet alkalmazni. A második pedig hadd válaszoljak Zeltra kollégának, Farázs kollega megnyilvánulására. Persze megint ugye a VVV-től itt van, elmondta a két perces hozzászólását, aztán elped. Minden esetre az, e az EMM olasz képviselő a frakcióval kapcsolatban azt mondta, hogy sokkal nagyobb távolságokban, időtávlatokban kell gondolni, és kevésbé ambiciózusnak. Azt hiszem, 20 órát tárgyaltunk technikai értelemben a kollégákkal, a BVV-vel, Zelstra Kósa úr is ott volt a tárgyalásokban néhány percre persze, többször, több száz e-mailt küldtem, hogy mondják el véleményüket, Zelszrá úrnak is mondtam, de nem kaptam. És ha még egy mondatot mondhatod, most a, hadd mondjam ennek a, a, a képviselőnek, hogy vagy válaszoljon a, a levelekre és vegyen részt a vitában, vagy pedig tartsa a száját. Köszönöm szépen. Delange kolléganőnek a másik előadó Gváltieri képviselő kap szót kettő percre. Köszönöm, <clears throat> elnök asszony. Úgy gondolom a vita jól illusztrálta azt, hogy tulajdonképpen kiegyensúlyozott szöveget hagytunk jóvá, meghallgattunk mind a két oldalt, van, aki azt mondja, hogy túl kemény ez, és Végül őszintén szólva, őszintének kell lennünk, mert mindenki tudja, hogy olyan szöveg az, amely már gyengített egy kicsit a bizottsági javaslaton, és ennél sokkal kiegyensúlyozabb, mint amit a központi bank javasolt. Aki azt mondja, hogy ez túl kemény szöveg, az csak propagandát ö, ismételget. Dalange kolléganővel meghallgattuk a kollégákat. Azt gondolom, hogy ez nem keményebb, mint amiről voltak a tárgyalások. Úgyhogy az ő igazság az, hogy mi vagyunk a felelősek ezért a nagyon nehéz, nagyon kényes kérdését, és végül is sikerült jól és gyorsan lezárnunk a munkát. Ez pozitívum, hogy ez a parlament képes jogalkotásra, és ha valami nem jól működik, valamilyen hatóság, vagy tendencia, vagy valamilyen álláspont nem működik megfelelően, akkor, hogyha negatívumokat tapasztalunk, a gazdaságra rossz hatással ö, ö, levő jelenségeket tapasztalunk, ez a parlament képes ezt korrigálni. Úgyhogy meg kell védenünk a pénzügyi stabilitást, a szállampolgárok érdekeit, a hitelezők, a KKV-k érdekeit, és egyrészt nagyobb prudenciával kell ezt tenni, nem támogatni azokat a gyakorlatokat, amelyeknek következtében megszaporodnak ezek a nem teljesítő kitettségek, de ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy a reálgazdaságra ne legyen negatív hatás. Úgyhogy köszönet még egyszer a Delange kollégáltal végzett munkáért, köszönet a bizottságnak, mindenkinek, aki segítette benne a munkában, még a tanácsnak is, hiszen rekord idő alatt sikerült három oldalú egyeztetést összehozni, és nagyon gyorsan sikerült ezt a kérdést megvitatnunk. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, Gváltieri képviselő úr. Most akkor megállapíthatjuk, hogy végeztünk ezzel a vitával, és szavazásra holnap kerül sor. Akkor haladunk előre a napi rendünkön. Szilva Pereira és Vladimir Manka képviselők jelentésével foglalkozunk, az Európai Valuta Alap létrehozása a címe. Pedro Silva Pereira képviselő kap először szót négy percre. Köszönöm szépen. Do mecanismo europeu de estabilidade é um... Tisztelt biztos úr, tisztelt elnökasszony, kedves kollégák! Az egyik legjelentősebb pilléréről beszélünk a gazdasági és monetár uniónak. Nagyon fontos ez az eljárás, annak érdekében, hogy szembesülhessünk a hiányosságokkal, amelyekre drámai módon mutatott rá a pénzügyi válság. Ezzel a jelentéssel a parlament megfelelő módon vesz részt ebben az eljárásban, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani Vladimir Manka úrnak, társ előadónknak, hiszen az elmúlt éve, hónapok során kiváló volt köztünk az együttműködés köszönet a különböző frakciók árnyékjelentés készítőinek is, hiszen kiváló volt az együttműködési szellem, amelynek eredményeképpen nagyon jó eredményt tudtunk felmutatni. Így a parlament kétféle stratégiát is képvisel, középtávon világosabban erősíti meg a parlament elképzelését, hogy teljes mértékben védje meg az európai stabilitási mechanizmust az európai jogszabályok keretén belül azzal a célral, hogy valós európai intézményt alkothassunk belőle, olyan irányítással, amely közösségi módszerhez kapcsolódik, és az Európai Parlament felügyelete alatt működik. Ez természetesen egyik napról a másikra nem lehetséges, úgyhogy rövid távon a stabilitási mechanizmus reformját támogatjuk a kormányközi szerződés reformjával. A tanács azonban nem kész arra, hogy ezt megtegye, ez pedig a monetár politikával kapcsolatos kompetenciák nem igazán egyértelművé tételéhez vezethet, gondolok itt a központi bankra. Először is a az Európai Parlament által gyakorolt demokratikus ellenőrzést is meg kell erősíteni, Együttműködünk, és ezt támogatjuk a két intézmény együttműködése terén, hogy megerősíthessük ezt. Sőt, azt javasoljuk, hogy a stabilitási mechanizmus igazgatóját itt az Európai Parlamentben válasszák meg. Aztán a mechanizmus szerepének megerősítését támogatjuk, hogy támogathassa a ö, pénzügyi ö, stabilitást, hogy szembenézhessen a különböző sok hatásokkal, és megfelelő kompetenciáit kihasználhassa. A makrogazdasági felügyeletre gondolok még itt, ez az Európai Bizottság körébe tartozik. Végül pedig nagyobb autonómiát kell a nemzetközi pénzügyi alapnak biztosítani. A mechanizmust olyan kompetenciákkal kell ellátnunk, amelyek segítségével megfelelő operatív módon tudjuk elérni az, a bankuniót. Tudjuk, hogy az euró reformja mindezen túl mutat, az európai stabilitási mechanizmus azonban már is fontos lépés ebben az irányba. Reméljük, hogy a tanács meghallgatja majd javaslatainkat az Európai Parlament részéről, hogy együtt a jó úton mehessünk tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szilva Pereira képviselőnek a második előadó is szót kap, Vladimir Manyka. Négy percre. Vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda Európskej... Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök úr, bizottság alelnöke, kedves kollégák, az emberek emlékeznek a Görögországot kisegítő pénzügyi támogatásra, hiszen ezt az országot sújtotta a pénzügyi válsága leginkább. Az, európai, az eurozóna akkor az európai stabilitási mechanizmust hozta létre, amelyet állandó Euró eurókötvénymechanizmusá alakított annak érdekében, hogy a válság sújtotta országokat és az államadóságokat szenvedő országokban segítsék. Írország, Spanyolország, Portugália, Görögország és Ciprus tartozott ide. Az országoknak azonban kötelezettséget kellett vállalni a strukturális reformok bevezetésére, és az intézkedésekkel a gazdaság gazdaságok eh, épebbé váltak, fe, és eh, károkat eh, hárítottak el, nem csak az eurozónában, hanem más országokban is az Európai Unióban. Nézzük meg most ezeket az országokat. Az együttműködésnek köszönhetően Írország a leggyorsabban fejlődő ország, Spanyolország történelmi mértékű exportokat ad, a görögök sokkal fájdalmasabb reformokat tapasztaltak, de már nincs mentőprogramra szükségük újra önmagukat finanszírozhatják a nemzetközi piacokon. Görögország a közelmúltban több százezer új munkahelyet is teremtett, és szilárd gazdasági növekedést könyvelhet el. Két évvel ezelőtt a Muding Görögország besorolását B1-re azaz két fokkal javította. Az ügynökség véleménye az, hogy az eddigi reformok már jelentősen javítottak a helyzeten, és további fejlődésre van kilátás, nincs veszélye annak, hogy a korábbi helyzetre visszacsúszanak. A 2011-es kisegítésnek, amit Görögország kapott, annak köszönhető ez. Nos, Szlovákia, a szlovák kormány is kapott támogatást, és az euró annak az együttműködésnek köszönhetően a mi gazdaságunk sokkal ellenállóbb a válságoknak, mint bármikor. Na, az euró bevezetése óta nálunk a mi országunkban a legmagasabb most a növekedés. Az európai stabilitási mechanizmussal azt látjuk, hogy a kormányközi együttműködéssel jobban tudunk reagálni a pénzügyi kihívásokra. Ezért úgy gondoljuk, hogy növelnünk kell azokat a lehetőségeket, amelyek a működésünket segítik, meg kell értsük a monetáris és pénzügyi unió erősítésének a szükségét. A jövőbeni keretek tükrö, keretek tükrözik majd a nemzeti parlamentek véleményét is, hiszen az Európai Unió jövőbeni forrásairól szólva lehetőséget kell adni a parlamentnek a mentesítési eljárásokban, a bekapcsolódásra és a költségvetési eljárásokba. A számvevőszéket is be kell vonni a mentesítési eljárásokba. A pénzügyi források és a reformeszközök, az európai stabilitási mechanizmus a tagállamoknak preventív pénzügyi rendszereket kell biztosítani, ami előtt még súlyos nehézségekkel szembesülnének a tőkepiacokon való megjelenéskor. A pénzügyi támogatást költségvetési eszközökkel lehet kiegészíteni, amivel a pénzügyi stabilizáció, a beruházás, a felfelé irányuló társadalmi felzárkozás az eurozónában erősödik. Nem csak az eurozóna országaira kell azonban gondolnunk, hanem nyitva kell állni, hogy minden tagállam csatlakozhasson. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy a közös erőfeszítések nagyobb biztonságot és nagyobb biztonságot jelentenek, nem csak az eurozóna, hanem az EU egésze számára. Köszönöm szépen Vladimir Mainkának. Akkor most uh, Dombrovskis bizottsági alelnök úrnak szeretném átadni a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, az Európai Parlament úttörő szerepet játszik a valutalap létrehozásánál. És a bizottsági javaslataival is egybevág ez a cél. Ma egy időközi jelentésről tárgyalunk az Európai Valutalap létrehozásáról. A bizottság nevében mindenek előtt szeretném megköszönni az előadóknak és az érintett szakbizottságoknak a munkájukat. De azért szeretném megköszönni azoknak is, akik az elmúlt években együttműködtek a bizottság gazdasági és monetáris politikájának alakításában. Nagyon fontos üzenetet tartalmaz ez az ügy, hiszen az európai stabilitási mechanizmust szeretnénk integrálni. hiszen 2012-es létrehozása óta a stabilitási mechanizmus az európai országoknak stabilitást jelentett. Nem csak intézményesítenénk a stabilitási mechanizmust, hanem a nemzeti parlamentekkel összehangolva átlátható módon működnénk. Egy másik nagyon fontos pont, az, hogy a tagállamoknak figyelembe kell venni, és be kell tartani a közös szabályokat. És nagyon fontos az, hogy a különféle európai intézmények feladatai, a tagállamok feladatai ne kettőződjenek meg, hanem megfelelő munkamegosztás legyen. Szeretném üdvözölni a közös backstop rendszer előrehozását is 2020-ra. Végezetül pedig a javasolt európai valuta alap, és ez volt a politikai vita alapja, az volt, hogy a parlament és az Európai Központi Bank is nagyon jó tanácsokat adott, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmust tovább folytassuk. Itt további fejlődést is látunk. A tagállamok úgy döntöttek, hogy a európai stabilitási mechanizmust kormányközi alapokon folytatják. A mechanizmus folytatja a munkáját, és az erős gazdasági és monetáris unió felépítésének egyik nagyon lényeges eszközévé vált. Nagyon fontos az, hogy megfelelő biztonsági mechanizmusokat is beépítsünk. Én szeretném az Európai Bizottság és az ESM közötti megalapodás üdvözödni, amelyet a tavaly Európai csúcson kötöttünk. Ebben kötelezettség változás van, hogy az ESM-et is bevonjuk a további válságkezelésbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dombrovskis biztos úr. Akkor most uh, a szakbizottságok képviselői kapnak uh, szót, de nem látom itt, nem látok itt mindenkit, hiszen egyéb követ, egy, egyéb kötelezettségeiknek tesznek eleget, tehát a KONT, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság részéről nem üdvözölhetjük a képviselőt, de Hübner asszony kap szót. Most a AFKU részéről. Köszönöm. Olyan kérdéseket szeretnék felvetni, amelyek a Alkotmányos Szakbizottság szempontjából fontosak. Két dolgot. Az első, az európai jogi keretbe való bevétele az utódnak, ez nagyon fontos része az ajánlásnak. Az Európai Parlament többször is utalt arra, hogy a pénzügyi válság során ez fontos lett volna. Ez a javaslat most nagyon jó alkalom lenne ennek megvalósítására. A tagállamok pillanatnyilag egy módosítás alapján dolgoznak, de itt egyértelműen kell fogalmaznunk, ennek a keretnek a bevétele olyan kérdés, amelyel hamarosan foglalkoznunk kell. Második dolog az európai valuta alap vonatkozásában olyan mechanizmusokra van szükség, hogy a megválasztott testeleteknek megfelelő legyen az elszámoltatás. Fontos az előfeltételek meghatározása, ezen kívül magas szintű átláthatóság, ami a döntést illeti az utódlás kérdésében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hübner képviselőasszony. Akkor áttérünk a frakciók felszólalóira. Az első a néppárt képviseletében Fanden Kendelare képviselő, kettő perc. Köszönöm szépen. A pénzügyi válság, kedves kollégák, mindannyiunkat sújtott. A monetáris unió még messze van attól, hogy helyreállt volna a tagállamok, a bankszektorukat, rengeteg problémából kellett, hogy kisegítsék a bankellenőrzés bevezetésével, eh, szisztemikus eh, problémákat kellett, hogy megoldaniuk az európai hitelezéssel kapcsolatosan is. Az ISM mechanizmussal azért az bevezetésére kényszerült az Európai Bizottság. Egy európai vészmechanizmus volt, amely a tagállamokat kisegítette a súlyos pénzügyi korzmágokról. Ezekkel a mechanizmusokat alkalmazni kell tudni ezeknek a tagállamoknak, de ugyanúgy fontos az is, hogy a valós helyzetben, a súlyos helyzetben tényleg legyen megfelelő segítségnyújtási lehetőség a kiigazítási programokon keresztül is. Az intézkedések azt mutatják, hogy ha szükség van rá, akkor Európa mégiscsak segíteni tud. Domrovski biztos úr, az eurozóna megmentéséhez jelentős mértékben hozzá tudunk járni, de nem szabad a reformokról megfeledkeznünk. A monetáris uniót fontosnak kell tekinteni a, a, a tőkepiaci unió, a banki unió és az európai stabilitási mechanizmus mind fontos, szükséges lépések az eurozóna válságainak megelőzésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van den Kendelár képviselő az SND nevében Pervans Berez kap szót, kettő perc. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek itt az Európai Parlamentben, hogy elmondhatja a parlament, hogy hogy látja a fejlődést a köztes jelentéssel, a, pedig teljesen megrekedt ez a dolog a tanácsban. Ami a stabilitási mechanizmust illeti, akkor volt sikeres ez, amikor egyes tagállamoknak szüksége volt segítségre, és nem tudtak hozzáférni a piachoz. Ma ezt a sikert egy újabb lépésre használhatnánk fel, és tudjuk, hogy ez is egy új környezethez kapcsolódik, ahol a kockázatok megosztása, azok csökkentése nagyon fontos lépéseket igényel a DDMPL csomag elfogadásával, a nem teljesítő kitettségekre vonatkozóan és a banki reformokkal. Nagyon fontos a stabilitási mechanizmus szempontjából, nem föltétlenül valóta alap létrehozása lehet volna, szerettünk volna egy stabilitási alapot létrehozni, talán ez nem lehetséges, azonban a lényeg az, hogy e, ez a mechanizmus jöjjön létre a jövőben. Azzal kapcsolatban pedig azt szeretnénk, hogyha teljes körűen kihasználnák ezt, hogy az Európai Unió stabilitását teljes körűen biztosítsa, és főleg az eurozónáit, ahol mindenképpen szükség van erre hogy garanciákat biztosítson, amire szükség van a híres backstopra a bank ágazatban. Tudjuk, hogy még vannak bizonyos fejlemények a tanácson belül, de ebből a szempontból attól tartok, hogy az európai stabilitási mechanizmussal kapcsolatos probléma fog felmerülni. Amikor válság volt, akkor a mechanizmusnak kormányközi keretén belül fogadott el megoldásokat az Európai Parlament, azért, hogy orvosolni tudjuk a helyzetet. Ma a tanács hallani sem akar arról a hasznos javaslatról, amelyet a bizottság az asztalra tett, amely lehetővé tenni, hogy ezt a mechanizmust integráljuk a szerződés keretén belül, hiszen az Európai Parlament a továbbiakban is ezt szeretné, mondván, hogy ez a jó út a mechanizmus jövőjét illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen, Beresz kolléganő. Az ECR névé, nevében pedig másfél perc Ralf Paket kapszót. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés az európai stabilitási mechanizmussal pénzügyi támogatást akar adni a tagállamoknak, és az Európai Uniós jogszabályokban akarják meggyökeresztetni. A pénzügyi feladatot, a pénzügyi támogatást fő feladatnak tekinti. Én nem hiszem azonban, hogy a bailoutra kellene figyelni, a pénzügyi kisegítésre. Ez nem semmit nem jelent Európában. A Damocles kardjaként a tartozások mindig ott maradnak. Az adófizetést től, e, tagállamoktól elveszik a kezdeményezés jogát. Logikus természetesen ez a felépítés, de a tagormányoknak meg kell hagyni azt a jogot, hogy saját maguk gondoskodjanak önmagukról, a nemzeti parlamenteknek meg kell adni a döntési lehetőséget. Nem új bélautokra van szükség, hanem e megelőzésre. A költségvetési szabályokat szigorúban kell megkövetelni, az adóságok felgöngyölítését ki kell követelni, hogyha nem tudják az adósságokat visszafiteni, akkor megfelelő eszközökkel kell beavatkozni, nem pedig más problémáját átvenni. Az eredeti no bailout záradék e, volt az elgondolás, ezért az ilyen erőfeszítéseket, mint ez is, elképzeléseket, mint ez is el kell utasítsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paket képviselő. Akkor az ALDE nevében Jean Artui képviselő kapszult kettő percre. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, üdvözni szeretném azt a két kiváló, munk- azt a két kiváló munkát, amit a két társ végzett. És örülök annak, hogy ez a mechanizmus, ez az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus közösségi keretek közé kerül. Amikor az egységes pénzt létrehoztuk, igaz, nem is gondoltunk arra, hogy milyen válságos helyzetbe kerülhet az eurozóna, amikor is az államadóságok felhalmozódtak, és ilyen nehézségekbe került Görögország. El kellett volna talán egy olyan eszközt képzelni, amely semlegesítené egyes országok túladósodását. Jó, hogy ma már intézményes kereteket kezdeményezhetünk ennek az eszköznek, ennek a mechanizmusnak, és köszönhet az eladónak, hogy szoros kapcsolatot tartott a nemzeti parlamentekkel. Mert amikor az európai stabilitási pénzügyi mechanizmus szociális tőkéjéről van szó, és pénzügyi garantiákról, akkor a nemzeti parlamentek azok, amelyek rendelkezésre bocsátják ezeket a pénzügyi alapokat, és elkötelezik magukat. Azonban, hadd fogalmazzak meg egy sajnálatos kérdést. Itt ugye az eurozónak irányításáról van szó, és sajnálom, hogy nem lehetett ajánlanunk egy pénzügyminiszter kinevezését, aki lehetne esetleg a bizottságnak egy alelnöke is, és ő lenne a felelős az euróért. Szeretnék megfogalmazni egy kívánságot is, nevezetesen, hogy az Európai Unió pénzét úgy használja fel, ahogy ezt teszi az Egyesült Államok, annak érdekében, hogy Európa nagyon fontos érdekeit tiszteletbe tartassa a területen kívüli kereteken belül is. Szeretném, hogyha ez egy olyan eszköz lenne, amely a gazdasági háborúk során nagyon fontos érdekeinket képviselni. Még egyszer köszönet a társadalmadóknak, nagyon fontos lépést tettünk meg ezzel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Urtaszon úr következik a zöldek nevében három percben parancsoljon. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero... Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, lo que vamos a hacer prácticamente es... Sajnálatos, eh, nagyon úgy tűnik, hogy egyáltalán nem ebbe az irányba haladunk, hanem egy olyan mechanizmust vezetünk be, amely kormányközi, de a közösségi szinten nem fogjuk közösségiesíteni. És a parlamentnek is problémája van a reform kapcsán, ugyanis társjogalkotási eljárásban kellene eljárni, ahelyett, hogy egyszerűen az orrunk alá dugják a jelentést, az időközi jelentést. Nagyon sok probléma volt ezzel az elejétől kezdve, mert ott van a